Bonjour à tous et bienvenue après... Jó napot kívánok, mindenkit üdvözlök a nyári szabadság után. A napirend elfogadásával kezdjük az ülésünket. Mindazonáltal látván, hogy a DEVE koordinátornak elmúlt ülésén milyen határozatot fogadtunk el, szeretném felhívni a figyelmüket a következő napirendi pontunk bevételére. Eszmecsere az Európai Bizottsággal az Európai Unió India közötti jövőbeli szabadkereskedelmi megállapodás keretén belül való hozzáférés a generikus orvosságokhoz. Most csak annyi formális megfigyelés, megjegyzésem lenne, hogy a holnap délelőtti meghallgatásnak a címe megváltozott, ez oktatás a fejlődéssel kapcsolatban, és nem pedig fejlődés és oktatás ezzel kapcsolatban, illetve a módosított napi rendel kapcsolatban van-e megjegyzés? Nincsen, akkor a kettes napi rendi pont következik a július 12-13. jegyzőkönyv elfogadása. Hogyha ezzel a jegyzőkönyvvel kapcsolatban van megjegyzésük, akkor a mai ülés vége előtt a titkárság felé jelezzék ezt, amennyiben nem teszik, akkor elfogadottnak fogjuk tekinteni. Kérdéseket nem kaptunk, amelyeket az Európai Bizottságnak kellene ma feltennünk, de nekem lenne egy közlendőm a négyes ponttal kapcsolatban, azaz az elnök közleményei napi rendi pont alatt. Nem tudjuk Líbia és Afrika tragédiájára való figyelemfelhívás nélkül elképzelni, illetve elkezdeni a munkánkat. Az infrastruktúra elpusztult egész eh, Líbiában, különösen gondolok az, a vízre és az elektromos áramra. Rengeteg ember menekült a szomszédos országok határáin keresztül, például Tunéziába. Aztán rengeteg áldozata van a csatáknak, a harcoknak is. Sajnos gyakran olyan emberek is áldozatul esnek a harcoknak, akik csak rossz pillanatban, rossz helyen voltak Rövid és középtávon is nagyon jelentős károk keletkeztek az országban. Óriási um, hiányosságok vannak, ezért az Európai Uniónak fel kell vállalnia a szerepét, végig kell gondolni azt, hogy milyen eszközökkel tudunk ennek a válságnak a kezelésében segíteni. És most pedig Afrika szarvára szeretnék kitérni. Itt a lehető legrosszabb helyzetben van 12 eh, millió ember, akik eh, éheznek, és akik drámaian alul felszerelt menekülttáborokban élnek. Az Európai eh, Bizottság és Tanács a 27,8 millió euróval szeretné kisegíteni őket azon a hat, több mint 60 millió eurón felül, amiért már erre a régióra szántunk. Ez már több mint 100, euróra, 100 millió euróra rúg, és egy missziót is szeretnénk küldeni ebbe a térségbe. Azt is meg kell vizsgálni, hogy mik ennek a szörnyű helyzetnek az e, kiváltó okai. Óriási szárazság van már évek óta, illetve az összes természeti erőforrás kiapadóban van. Nagyon fontos, hogy mi is levonjuk ebből a következtetéseket, és felkészüljünk arra, hogy mik történhetnek, például a klímaváltozás következtében, illetve az energiahiány esetében, hogyha öm, túl kereslet alakul ki, és ők esetlegesen küzdelmek alakulnak ki azért, hogy hozzáférhessünk az erőforrásokhoz. A piaci öm, szabályozó eszközökön túl az a szolidaritási mechanizmus, illetve az ENSZ tudjuk európai szinten mozgósítani, mivel ki tudjuk egészíteni ezt az ENSZ gabonaszállítmányt, ami ezt a térséget szeretné segíteni. Október 4-én egy meghallgatást fogunk az élelmiszerbiztonság témájának szentelni, ami különösen fontos ezen térségre gondolva. Az Európai Bizottság nak vannak-e ezzel kapcsolatban bejelenteni vajói számunkra? Nincsenek? Igen, igen. Köszönöm, elnök asszony. Akkor az Európai Bizottság nevében Katarina Mette Wenningen asszony kap szót. Je m'appelle Catherine Mette de je travaille à la DG DEFCO. Köszönöm szépen az AFKO-tól, eh, AFKO főigazgatóságtól jöttem, és én vagyok eh, az eh, intézményi koordinációért felelős először jelenek itt meg a parlamentben. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy az Európai Bizottság a fejlesztés területén milyen munkákat végez. Október végén három kommunikációt fogadunk el. Az első az Európai Uniós fejlesztési politikára vonatkozik. Az Európai Bizottság tavaly kiadott egy zöld könyvet, amely a fejlesztési politikával kapcsolatos dialógusról, dialógusról szól. És ez a közlemény tartalmaz különböző gondolatokat, amelyek szerepeltek a zöldkönyvben is, illetve az arab tavaszról is szólunk e, ebben. Néhány dologra szeretnék csak kitérni, nem annyira a részletekbe belemenni. Arról van itt szó, hogy az Európai Bizottság azt javasolja, hogy koncentráljuk a konkrét és célzott szektorokra, például a kormányzás, illetve az emberi jogok szektorára a támogatásokat. Emellett erősíteni és javítani szeretnénk a közös Európai Uniós és a tagállamok közötti stratégiát a fejlesztési politikában, illetve a beszámolás, jelentés készítés gyakorlatát is javítani szeretnénk, hogy jobb eredményekre jussunk. Ehhez kapcsolódik még két másik közlemény is. Szeretnénk egy közös Mm, stratégiát javasolni Buzánnal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk tehát a fejlesztési segítségnyújtást erősíteni. Ez a közlemény részét képezi az Európai Uniós fejlesztési politika jövőjéről szóló szélesebb körű közleménynek. Emellett pedig erre is emlékeztetnék, hogy a költségvetési támogatásokról szóló mm, közlemény is nem sokára elkészül, és ez a Lisszaboni szerződésre is kitér ennek az új szabályaira, amelyek vonatkoznak a költségvetési segítségnyújtásra. Ezek a közlemények tehát, amelyek most aktuálisak, ezek a köz meghallgatások és a közvélemény meghallgatásának eredmény, eredményeit is magukban, tartam, mm, magukban foglalják. 2011. június 29-én elfogadtuk az U 2000 2014-től 2020-ig tartó pénzügyi terv tervezetét, és önökkel együtt dolgozunk ezen. És szeretném még egyszer emlékeztetni a kollégákat arra, hogy 0,7%-os, tehát a GDP 0,7%-át teszi ki, az az alap, amelyet költségvetési segítségnyújtásra szeretnénk, illetve hivatalos segítségnyújtásra szeretnénk használni a fejlesztési ország, fejlődő országokban. Végül pedig lenne egy kis bejelenteni valom. az a Varsói fejlesztési szemináriumot készítjük el, ez decemberben lesz, 11 és 15-e között lengyel elnökség alatt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök, köszönöm szépen. Akkor most a hatos és a hetes napirendi pont következik. Az uniós biomassa politika és annak fejlődésre gyakorolt hatása. Az első az egy szóbeli kérdésre adandó válasz, a másik, második pedig egy állásfoglalási javaslat. 2009. áprilisában az Európai eh, Unió elfogadott egy irányelvet, amely a megújuló energiaforrásokról szól, és ennek az volt a célja, hogy 2020-ra elérjük azt, hogy az energia 20%-a a megújuló energiaforrásokból érkezzen, és 10% pedig a közlekedésben, tehát a közlekedés energiafelhasználásában 10% a megújuló energiaforrásokból származzon. A biomassa termelésére és felhasználásával kapcsolatos irányelvet aláírták a tagállamok, de nincsen semmiféle keret, amely biztosítja a biomassa fenntartható termelését és, és alkalmazását. E, emellett a biomassa nagyon negatív hatással lehet az erdőkre egyes fejlődő országokban, hiszen ez a természetes erdőknek a kipusztításához vezethet. És nagyon fontos, hogy a biomassa alkalmazása, felhasználása megfeleljen egy fenntartható erdőpolitikának is, illetve ezzel ezt ne veszélyeztesse. Most fogjuk megvitatni ezt a kérdést, és mindenkinek két percet tudok maximum adni. Hol asszony, öné a szó két percre. Thank you. Köszönöm szépen. Elnök asszony, üdvözlöm ezt a szóbeli kérdést, azt, hogy ez felmerült egyáltalán. Itt volt az ideje már annak, hogy részletesebben is megfogalmazzuk követeléseinket ezen a területen. Most röviden megpróbálom néhány javaslat formájában megfogalmazni azt, amit itt megemlítünk ebben a szövegben, ezeket még meg lehet változtatni. Az irányelv ugye azt irányozza elő, hogy a biomassa felhasználását jelentősen meg kell növelni. Nemzeti szinten most már vannak cselekvési tervek, a 27 tagállamtól megkaptam már ezeket a nemzeti terveket, tehát nagyjából látható, hogy az egyes tagállamok mit akarnak csinálni. És ha azt akarjuk, hogy 2020-ig megduplázzuk ezeket a célokat, akkor nyilván tudnunk kell azt, hogy jelenleg mit terveznek, és pontos szövegszerű módon ismerjük elképzeléseiket. Tehát erről számolnék be, másodszorban pedig arról beszélnék, hogy, hogy a bizottság ugye nem ö, vizsgálta felül a jelenlegi helyzetet, fenntarthatósági szempontból a biomassa és a biogáz tekintetében 2011-ben. Ezért azt szeretnénk, hogy a bizottság ezt mégis megtegye, és javaslatot tegyen, vagy hát ö, ö, vállalja, hogy ezt mégis elvégzi. Fel szeretnénk hívni a bizottság figyelmét bizonyos aspektusokra, amelyek például a, az egyes biodiverzitási törekvések és célok harmóniáját illeti a tagállamok között. Jó lenne, hogyha a bizottság, ha elvégzi ezt a felülvizsgálatot, akkor ezeket a szempontokat is figyelembe venné. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gressz asszony kapszol. Köszönöm szépen. Nagyon gyorsan szeretném elmondani, hogy örülök, és nagyon elégedett vagyok az állásfoglalás tervezettel, amelyet a titkárság nyújtott be először is rámutat arra, hogy nincs egy erős keret, és hogy szükség van arra, hogy kötelező érvényű biomassa kritériumaink legyenek. Aztán rámutat arra is, hogy a földhasználat közvetett megváltoztatását nem vették be az új megújuló energiákra szóló irányelvbe, és kéri azt, hogy az Európai Unió módosítsa ezt a RED irányelvet, valamint kéri az Európai Bizottságot, hogy az metodikájába a földhasznált közvetett megváltozását is figyelembe vegye akkor, amikor a, szín, a üvegházhatású gázok kalkulálását végzi. Az energiafogyasztás és az energiahatékonyság területére is kitér. Nagyon jó alap ez a szöveg a biomaszáról szóló állásfoglaláshoz. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Emlékeztetnék arra, hogy a szobeli válaszigénylő kérdést nem, elnézést, az Európai Bizottság részéről Hans van úr kap szót. Thank you very much, uh, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hogy napirendre tűzték ezt a témát. A bizottság ezzel a témával komolyan foglalkozik most éppen. Röviden érintenék néhány témát, amelyeket önök is a kérdésükben érintenek, és ö, szeretném az elnök azt kérdezni, hogy azt kér, hogy most egyből adjak-e válaszokat a felvetésekre, vagy később a kérdések idején. Ö, még nem tért vissza mindenki az köz együttműködés szakemberei közül, és ez lehet, hogy nem fog most tökéletesen működni. Euh, Nos tehát, van egy dátumunk, a szöveg elfogadásának és a szobali választ igényről kérdésnek elfogadásának a határideje szeptember 22-e, a módosítások benyújtásának határideje szeptember 5-e 18 óra. Nem azt mondta, hogy... Akkor a nyolcadik napi rendi pontra áttérünk. Szargentini asszony fogja bemutatni véleménytervezetét a kereskedelmi és befektetési akadályokról. Ez nagyon fontos. Ez a téma, és Sargentini asszony azonnal meg is kapja a szót. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Önök előtt áll egy véleménytervezet a Fejlesztési Bizottság részéről, amit mi a, az INTA fogunk továbbítani, az Európai Bizottság egy közleményével kapcsolatosan. A kereskedelem 2011-es jelentés, kereskedelmi kapcsolatos jelentések vonatkozása van. A nemzetközi kereskedelmi egyezmények kapcsolatok függvényében. A zöldek megalkottak egy rövid kis véleményt, és elmondanám, hogy üdvözlöm azt, hogy a holnap után így benyújtandó módosítók most megszülessenek, mert nagyon rövid az idő, tehát kérem a kollégákat, hogy gyorsan fogalmazzanak meg javító módosítókat, én magam is fogok még módosítani a saját szövegemen, a jelentéssel kapcsolatban. Az a lényeg, hogy amikor az Európai Unióról és a kereskedelemről beszélünk, akkor elsősorban a fejlesztési célok koherenciáját kell kiemelni. A két 2.0 208-as cikke az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek kimondja, hogy a fő cél, a fő fejlesztési célokat, a fenntartható szegénység elleni küzdelmet semmi sem korlátozhatja, semmilyen egyéb alprogram. Továbbra is vannak még akadályok azonban előttünk például szellemi szellemi tulajdonjogi kérdések Indiával kapcsolatban, vagy a kínai nyersanyagokkal kapcsolatban. A mi véleményünkben megpróbálom megfogalmazni azt, hogy a fejlődő országok és azok az országok, amelyek fejlesztési támogatást kapnak, mint India, Brazília, Kína, is meg kell, hogy tudják védeni piacaikat. A bizottság azt mondja, hogy a szabad kereskedelem mindannyiunk javát szolgálná, ugyanakkor azt látjuk, hogy még az Európai Unión belül sincsen szabad piac, sőt nem is baj, hogy nincsen teljes körű szabad piac, ezért nem tudom, hogy miért akarjuk erőltetni, hogy ezek az országok mind teljesen megnyissák piacaikat. Végül pedig leszögezem, hogy igenis joga van ezeknek az országoknak saját piacaik védelmére, és az olyan befektetések preferálására, amelyek a helyi célokat szolgálják, amikor a WTO-val tárgyalnak és a GATT egyezményről. Én nyitott vagyok a kollégák javaslataival szemben, de másfelől úgy gondolom, hogy erről már sokszor vitáztunk, hogy a kereskedelem hogyan hat a fejlődésre, és nem sok újat tudunk most mondani. Köszönjük. Köszönöm, hol a kapszott. Köszönöm szépen, én is nagyon üdvözlöm ezt a kezdeményezést, és egy megjegyzésem lenne. A probléma a hármas paragrafusban a legkevésbé fejlett országokra nehezedő nyomás az a kapcsolatban, hogy az export adóikat, az export támogatást megszüntessék. Ez itt nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk, mert hatalmas különbség van a legkevésbé fejlett országok és Kína között. Azt hiszem, hogy remélem, hogy egyetértenek azzal, hogy egy külön egy külön paragrafust, egy külön bekezdést vegyünk föl. Ugyanis nagyon nagy a veszély arra, hogy Kína különböző akadályokat vezet be, ugyanis a saját piacukat bő, védeni szeretnék, és nagyon-nagyon súlyos akadályokat, súlyos adókat vezetnek be az importra, és ez azt jelenti, hogy az európai e, megújuló energiaforrások felhasználását célzó termékek, mint például a szélturbinák, stb. Ezeknek az európai exportja e, csökkenni fog. Pedig a célunk pontosan az, hogy a megújuló energiák felhasználását növeljük világszerte. És persze nem akarjuk, hogy e-, ez az európai ipar hátrányt szenvedjen. Úgyhogy amit egy feltörekvő ország fogad el intézkedéseket, ez teljesen más, mint a legkevésbé fejlett országok által elfogadott intézkedések. Itt különbséget kell tenni. Ezt nagyon fontosnak tartom. A legkevésbé fejlett országok esetében természetesen megértjük azt, hogy nekik igenis védeniük kell a saját piacukat. Köszönöm szépen, Görenc úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nekem lenne egy kérdésem a bizottság felé a gazdasági partnerségi egyezményekkel kapcsolatban, illetve az akácsével kapcsolatban. Nem is egy, hanem kettő kérdésem van. Az önök, nek, önöknek mi a megközelítése az ezen országokkal való tárgyalásokkal során? Hogyha egy olyan országról van szó, amelynek nagyon kevés az adóbevétele például, akkor ők bevezethetik ezt a, ezt, a, ezt a támogatást? Privilegizált helyzetben lesznek ezek az országok? Megengedik nekik, hogy mondjuk magasabb vámokat vezessenek be? mert szükségük van mindenképpen ezeknek az országoknak ugye az adóbevételekre, hogy az államot fent tudják tartani egyáltalán. A második kérdésem pedig, TRIPS egyezményekre vonatkozik. Úgyhogy vannak olyan országok, ugye, amelyek nem tudnak hozzáférni az antiretroviró gyógyszerek, virális gyógyszerekhez, és kérdezem, hogy az ő esetükben mi a helyzet? Vannak-e olyan országok, amelyek a VTO szabályozása miatt nem tudnak hozzáférni az antivirális gyógyszerekhez, pedig ezek a gyógyszerek elengedhetetlenek a fertőző betegségek legyőzésében, leküzdésében. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság képviseletében megadom a szót, nem tudom pontosan, hogy kinek, de megadom a szót. Köszönöm, Martin Birszer vagyok, a kereskedelmi főigazgatóságtól, a, Mark, a piaci hozzáférések osztályáról, piaci hozzáférés osztályról. Köszönöm, hogy meghívtak hogy részt vehetek ebben a mai vitában. Először azt szeretném leszögezni, hogy a kereskedelmi és beruházási korlátok ö, nem ö, érintik a legkevésbé fejlett országokat. Legfontosabb kereskedelmi partnereinkkel kapcsolatosak ezek csupán. Ez a jelentés megmutatja, hogy milyen a kapcsolatrendszerünk ezekkel az országokkal, hogy milyen nemzetközi kötelezettségek, jogok léteznek mindkét oldalon, a nemzetközi jog alapján, és milyen kockázatok, nagy kockázatok vannak. És azért terjesztettük önök elé ezt a jelentést, hogy a végrehajtási tervünk hitelességét önök is megvizsgálják, láthassák. Próbálunk a politikai ö, napirendünk keretében a tagállamokkal is egyeztetni, és ezeket a korlátokat az útból elhárítani. Először is ezek után azt kell leszögeznünk, hogy a fejlesztési politika és a piachoz való hozzáférés viszonyrendszere a régi bizottságnál is már jól koordinált terület volt. A piaci hozzáférési stratégia nem foglalkozik a legkevésbé fejlett országokkal eleve, csak fejlődő és úgynevezett fej, feljövő emerging országokkal foglalkozik eleve, amelyek a WTO tagjai. A WTO tagság arra kötelez, hogy a nemzetközi kereskedelemben például az igazságos, tisztességes kereskedelem elvét alkalmazzák az országok, és <clears throat> a kereskedelmi rendszerekben, nemzetközi rendszerekben való résztvétel a kis országoknak előnyös, sokkal előnyösebb, hogy vannak szabályok, mint hogyha nem lennének. Felmerült egy kérdés, hogy a szellemi tulajdonjogok Indiában, illetve a nyersanyagok Kínában hogy is működnek. Nekik is be kell tartaniuk a WTO szabályokat, ez a jelentésben is leszögeződik. Ez nem egy önálló politika, amit a jelentés megfogalmaz, csak leírja azt, hogy jelenleg mi a helyzet, és hol van a bizottság számára beavatkozási lehetőség egyáltalán, vagy hol van lehetőségünk koordinálni és a koherenciát növelni a e, e két terület, tehát a fejlesztési politika és a piaci hozzáférés között. Arra a kérdésre, hogy milyen nyomást nehezedik a legkevésbé fejlett országokra az exportadók tekintetében? Semmilyen. Mert a legkevésbé fejlett országokkal rugalmasan bánunk, velük bánunk a legrugalmasabban, tehát náluk egyéb politikai prioritások érvényesülnek, sőt új ö, egyezmények vannak éppen kidolgozás alatt, és ezek mind összhangban vannak a fejlesztési politika fő céljaival, tehát rugalmas elbánásban részesülnek ezek az országok. Ami az EPA tárgyalásokat illeti, és azt, hogy ö, valóban egyforma eljárás alá esnek-e az országok. Az EPA jól példázza azt, hogy milyen sok tárgyalásra van szükség a bizottság és a regionális hatóságok között eh, ahhoz, hogy egyáltalán közös nevezőre jussunk, jussunk. Ezért van szükség itt is rugalmasságra, rugalmassági intézkedésekre. És a TRIPS elkötelezettséggel kapcsolatban, a TRIPS ez egyezmény betartásával kapcsolatban, tudtommal nincs olyan ország a világon, ahova ne juthatna be a TRIPS egyezmény miatt gyógyszer. Köszönöm szépen. Elnök asszony mikrofon nélkül beszél. Most marche? Most működik? Nagyon jó. Azt szeretném kérdezni, hogy lehetséges volna-e, hogy az Európai Bizottság mégis tájékoztat minket, hogyha most nem tud, akkor majd későbbiekben, konkrétan a TRIPS egyezmény alkalmazásáról, hiszen nagyon különböző üzeneteket hallok az intézmény közi, illetve az intézményi szereplők, illetve a nem kormányzati szervezetek részéről. Tehát nagyon fontos lenne jobban megvilágítani ezt a kérdést. A rugalmasság kérdésében elhiszem azt, amit az Európai Bizottság képviselője mondott. A rugalmassággal kapcsolatban erről, ennek bizonyítékát is adja a tárgyalások során az Európai Bizottság. Egy szélesebb kontextusban más szereplők is hatással lehetnek azonban az adózási, az adóztatási szintre az illető országokban. Például az IMF-re gondolok, vagy a világbankra, hiszen ő nekik is meg lehetnek a maguk követelményei, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Bizottság véleményével. Ebben az esetben is hasznos lenne számunkra, politikusok számára, hogy rendelkezzünk, megismerjük a másik szereplők véleményét, akik nem értenek egyet az Európai Bizottsággal. Mert a, konkrétan, ha jól emlékszem, akkor fel tudok idézni egy olyan esetet, amikor Gánában 7-8 évvel ezelőtt én magam estem áldozatául valaminek. Konkrétan magasabb vámokat akartak kivetni, mint az IMF akarta, és ezért gyakorlatilag ejtették Gánát, azáltal, hogy a kölcsönt, a Gánának folyosítandó kölcsönt az, az adó szintjének csökkentéséhez kötötték. Nos, tehát itt a rugalmassággal kapcsolatban, amit ön említett, hasznos lehetne, hogyha további információkat kaphatnánk. Elnök, köszönöm szépen, Szargentini asszony kért szót. Köszönöm, elnök asszony. Hol asszony felvetésével kapcsolatban igen egyetértek, el, elment, de azért akkor is elmondom. Persze, egyetértek abban, hogy a feltörekvő országok és a legkevésbé fejlett országok között tudásbeli különbség van, és ezzel reagálok az Európai Bizottság felvetésére is. Tudom, hogy az Európai Bizottság bizonyos feltörekvő országokat kiválogatott, és a kereskedelmi és beruházási akadályok esetében azonban szeretnék figyelmeztetni azzal kapcsolatban is, hogy a legkevésbé fejlett országokkal kapcsolatos hozzáállásunkra is oda kell figyelni, amikor ezen gondolkozunk. Vannak olyan feltörekvő országok, amelyeknek valóban nehézségük volt, nem tudták az indiai gyógyszereket megvásárolni, vagy az indiaiaknak is problémáik voltak a gyógyszerek értékesítésével kapcsolatban, például a szabadalmi rendeletek miatt. És uh, itt még egyszer reagálnék az Európai Bizottságra, hogyha ezek az országok mind a WTO tagjai lennének, már pedig azok, akkor miért annyira fontos, hogy kétoldalú kereskedelmi megállapodásaink legyenek velük, ha már egyszer vannak megfelelő globális megállapodások, amelyek vonatkoznak rájuk is, és ránk is. És az utolsó megjegyzésem, amikor a koherencia szót alkalmazzuk a nemzetközi kereskedelem és fejlesztés kontextusában, akkor a fejlesztéssel koherens értelemben használjuk ezt. Nagyon fontos persze az, hogy koherens belpolitikája legyen az Európai Bizottságnak, de ez nem azt jelenti, hogy koherens a fejlesztéssel, hanem koherens az Európai Bizottságon belül. A kettő koherencia az nem ugyanaz. Én mindig a fejlesztéssel való koherens jelleget szeretném hangsúlyozni. Holnap 12 óra a módosítások benyújtási határideje, és nagyon nagyra értékelem az önök hozzászólásait. Elnök, köszönöm szépen, és én is csatlakoznék ahhoz, amit Szergentini asszony mondott. Augusztus 31-én délig lehet módosító indítványokat benyújtani, és szeptember 22-én szavazunk. Délégation burundaise n'est Maintenant, nous abordons le point 9. 9-es napi rendi pont következik. Az Európai Unió által a Nemzetközi Büntető Bíróságnak nyújtott támogatás. A kihívásokkal való szembenézés és a nehézségek leküzdése. Kedves kollégák, az AFET szakbizottság, az illetékes szakbizottság jelentése, elé, véleménye eléggé kiegyensúlyozott. A fejlesztési szakbizottság nevében csak néhány kiegészítéssel szeretnék élni. Szeretnénk, hogyha a politikai prioritásokra nagyobb hangsúly helyeződne csak szóban tudok néhány pontot, néhány kielégészítő pontot említeni, hiszen nem áll rendelkezésünkre jelen pillanatban itt a szöveg. Jelen pillanatban elengedhetetlennek tűnik számomra, hogy az Európai Unió és tagállamai azokat a diplomatikus, diplomáciai eszközöket, amelyek rendelkezésére állnak, használja a harmadik országokkal kapcsolatban, amelyek még nem írták alá, vagy nem ratifikálták a római szerződést, a római alapokmányt, ami a Nemzetközi Büntetőbíróságot létrehozta. Meg kellene győzni a fejlődő országokat, különösen az átkácsi országokat arról, hogy mennyire fontos, hogy részt vegyenek a Nemzetközi Büntetőbíróság munkájában. És fontos az is, hogy a koherencia elvére, a külpolitikánk koherenciájának az elvére emlékeztessünk. Az Európai Unió szeretné előmozdítani a demokráciát, egy független és pártatlan igazságszolgáltatással, amelynek nem gazdasági céljai vannak. Tunéziában és Líbiában is nagyon fontosnak mutatkozott ennek a szerepen. Nem maradhatnak az országok élén olyan vezetők, amelyek elnyomják az embereket. Ezzel az Európai Uniónak nem lehet együtt élnie. És expliciten szeretnénk azt is látni, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság, illetve büntetőtörvénykönyv részes országai erősítsék meg az emberiség ellen elkövetett szexuális bűnök üldözését. Ezek nagyon gyakran háborús bűnök, legalábbis az alapokmány 8. cikke alapján. Ez egy csapás. Különösen délkivuban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és számos más fejlődő országban. Ezzel kapcsolatban Mukweg úr egy nőgyógyász tanúbizonyságát szeretném itt felvetni önök előtt, májusban látogatott el hozzánk, és ő egy nőgyógyászati klinikát alapított, és bemutatta számunkra az ott leszűrt tanulságokat. Politikai prioritás kell, hogy legyen, hogy az ilyen szörnyű bűnök ellen fellépjünk. Végül szeretném, hogyha elgondolkoznánk azon is, hogy a környezet ellen elkövetett, tehát az emberiség, ezáltal az emberiség ellen elkövetett bűnöket is felvegyük. Itt például gondolok a biotechnológia, felelőtlen használatára, az őshonos és helyi közösségek elleni bűnökre, amelyek eltűnnek akkor, hogyha nem védjük meg őket, vagy az e-, esőerdők és őserdők írtására. Azt szeretném, hogyha ebben az irányban módosítanánk ezt a szövegtervezetet. Senki nem kíván szót, kéne? De Gőensz elviekben egyetértek azzal, amit ön elmondott, és lehet az ön javaslataival kész vagyok ezeket támogatni. Mindazonáltal van egy kérésem, egy kicsit gondolkozzunk el még azon az aspektuson, amely szerint külpolitikánk gazdasági érdekektől függjön. Itt elég keményen fogalmazott elnök asszony, és szerintem egy kicsit illuzórikus is ez a gondolat. A kérdés az, hogy milyen mértékben tudunk hatást, befolyást kifejteni, és milyen attitűdöt kell elfogadnunk, vállalnunk annak érdekében, hogy a jó oldalt előmozdítsuk, mondjuk Kínával szemben, erőszakot gazdasági szempontból erőszakot akarunk alkalmazni, ez bölcs dolog. Vagy ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy a gazdasági érdekeket is figyelembe akarjuk venni, ehelyett inkább mondhatnánk azt, hogy kicsi lépés, az apró lépések politikáját kellene folytatni. Hadd mondjak egy példát. Emberi jogok tekintetében azt lehet mondani, hogy a struktúrális párbeszéd a Kína és az Európai Bizottság között semmilyen hatással nem volt. De ez nem igaz. Ennek következtében Kína olyan jogi lépéseket fogadott el, amelynek következtében az első fokon halára ítélt néhány személy közül ezeknek az embereknek joga lett egy második eljárásra. És ez egy óriási előrelépés. Tehát ez már előrelépésnek tekinthető. ahelyett, hogy egy állásfoglalásban ilyen sarkítottan fogalmazunk, egy kicsit inkább gondolkozzunk. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy az aprólépések politikája az érvényes és hatékony. Hogyha az összes lépés, amelyet sikerül megtennünk, az egy irányba mutat, akkor azzal bizony előre lépés lehet elérni. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy az Európai Bizottság szeretne hozzászólni a témával kapcsolatban, nem? Nem. Jó. Akkor elmondanám, hogy szeptember 6-án délig lehet benyújtani a módosító javaslatokat. Nagyon fontos témára van szó, úgyhogy remélem, hogy mindenki e, igyekszik javítani ezt a véleményt, e, és e, szeptember 22-én lesz a szavazás. Állat mikrofon nélkül. Görens úr, elnök asszony, lenne egy javaslatom a munkánkkal kapcsolatban. Nagyon gyorsan haladunk. Úgyhogy valószínűleg a szavazás előtt végzünk a munkánkkal, úgyhogy nem kérdezem, hogy nem lehetne a szavazást és a koordinátorok ülését előrehozni, hogy ne legyenek ilyen hézagok a munkánk során elnök. Hát egy kicsit nehéz a szavazás időpontját megváltoztatni, mert szerintem vannak olyan képviselők, akik akik a szavazásra akarnak bejönni. Görenc úr, kérdezem, hogy akkor nem lehetne a koordinátorok ülését előrehozni? Ez egy kicsit bonyolult, mert zárt ülés a koordinátorok ülése. A generikus gyógyszerek a 12 B pont, eh, talán ezt előre hozhatnánk, a generikus gyógyszerekről szóló 12, illetve 12 A pontot. Akkor ez a 12 A pont lesz, amiről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 Hogyha a tízes pont után eh, van még idő a 12 ára, a idő, akkor ezt, ezt megbeszélhetjük, jó, de hát a tízes, nem tudom, hogy mennyi idő kell a tízesre, lehet, hogy egy fél óra. Kiváló ötlet, a tízes után megtárgyalni a 12 át. Esetleg föl lehet hívni azokat, akik még nincsenek itt, hogy eh, jöjjenek egy kicsit előbb, de hát a tízesre térjünk most át. Igen, pontosan erről van szó, mondja az elnök, majd kikapcsolta a mikrofonját. sur les travaux de l'Assemblée parlementaire. A paritásos parlamenti közgyűlés üléséről van szó, AKC EU, ez egy klasszikus téma, minden évben elkészül ez a jelentés, amely a paritásos parlamenti közgyűlés munkájáról szól. Tavaly bemutattam ezt a jelentést, én, voltam, én mutattam be, és 2000 2010-es évre pedig Kacmerek úr mutatja be ezt a jelentést. A francia fordításban van egy hiba. Egyes helyeken az Európai Bizottságról, tanácsról beszélnek, holott az Európai Unió tanácsáról kellene beszélni. Úgyhogy ezt kérjük, hogy a titkárság javítsa ki. Kácmarek úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban ez egy klasszikus jelentés, visszatérő jelentés. Jelen pillanatban 2010-ről beszélünk. A parlamenti paritásos közgyűlés, az AKC és EU közötti közgyűlés a kotonói egyezményen alapul, és gyakorlatilag ez a kulcsa az AKC országokkal folytatott kapcsolataink parlamenti dimenziójának. A kinshasa és Tenerifán voltak a közgyűlések 2010-ben, ez megfelel a szabályainknak, tehát emellett volt a Szesel szigeteken is egy ülés. Két vizsgáló, két tényfeltáró bizottságot küldtek, az egyiket Madagaszkárban, másikat Haitire, illetve volt egy választási megfigyelési misszió is Burundin. 2010-ben nagyon fontos volt emellett a plenáris ülések struktúrájának megváltoztatása. Ezt egy nappal lerövidítették, ez csökkenti a költségeket is. És ez emellett nagyon fontos a válság során is a költségeket csökkenteni. még akkor is, hogyha úgy gondolom, hogy nem a megtakarítás a legfontosabb szempont, de mégis ebben az esetben ez mindenképpen egy pozitív hozadéka volt a struktúra megváltoztatásának. Aztán emellett a bűró munkájának a struktúrája is megváltozott. Javítottuk a munka minőségét, hatékonyságát, Azt gondolom, hogy az a téma, amely nagyon sok vitát vetett fel, ez az Európai Unió tanácsának, a képviselőinek a távolmaradása volt. Akik ott voltak kinshasa tudják, hogy ezt többször is felvetettük mi is, illetve partnereink is. Ez nagyon rossz fogadtatást kapott, ez a tény, és Ráadásul még az is tetézte a dolgot, hogy ez volt a külügyi szolgálat munkájának felvételének a kezdeti időpontja, úgyhogy remélem, hogy erre többször nem kerül sor. Budapestben erre már nem került sor szerencsére. Mindemellett a mi szakbizottságunk és a közgyűlésnek is feladata az, hogy, hogy biztosítsuk, hogy a tanács a legmagasabb szinten képviseltesse magát, hogy elérjük, hogy a tanács a legmagasabb szinten képviseltesse magát. Ami a parlamenti közgyűlés munkájának javítását illeti, ez ebben elengedhetetlen, hogy a partnerországok parlamentjeinek az együttműködése javuljon. Ez kulcsfontosságú. És ez volt a viták egyik legfontosabb pontja és Balsóban majd, amikor sor kerül a fejlesztési politika megtárgyalására, akkor remélem, hogy ezt a témát napirendre tűzzük. Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak és mindenkinek, aki segített elkészíteni a nyári szünet alatt a ezt a jelentést. A titkárság segítségének köszönhetően készült el ez a jelentés, természetesen várom az önök módosításait, hozzászólásait. Köszönöm. Köszönöm, Mártinez úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék eddigrettségemnek hangot adni a Kasmerek jelentéssel kapcsolatban. Kasmerek úr, Kasmerek barátom az egyik legaktívabb és legelkötelezettebb ö, munkása a frakciónknak ebben a témában, és sajnos hiányzik ugyanez a lelkesedés másoknál, már pedig ennek a közgyűlésnek, az üléseinek a megszervezése, és az, hogy ezek az ülések eredményt hozzanak, nagyban függ attól, hogy mennyire jó a szervezés. Tehát minden frakció, sok frakció gyakran csak strómanokat állít a hiányzó tagok helyébe, hogy tele legyen a terem, és kényszernek tekintik sokan az itt mm, végzendő munkát, nincsenek előzetes ismereteik azoknak, akiket oda beültetnek a frakciók. Tehát az AKC partnerek ezt érzik, és furcsának tartják, és az a benyomás alakul ki bennük, hogy az EU nem eléggé elkötelezett ebben az ügyben, és ez sajnos így is van. Ez botrányos, hogy így van, de így van. Tehát úgy menni egy bizottsági vagy plenáris ülésre, miközben elhívjuk az afrikai kollégákat a világ másik végéből, hogy nem vagyunk felkészültek, ez botrány. És hogy kevesen vagyunk, három-négy európai parlamenti képviselő ül ott az ülésen, és ez a három-négy is eltűnik az ülés vége felé. Tehát ez így katasztrófa. Jobban oda kéne figyelni, hogy a frakció kiket neveznek, mikor neveznek, hogyan neveznek ezekre az ülésekre, hogy ezek az emberek, akik aztán beülnek, hát bizonyos kötelezettségeknek tegyenek eleget. Jelenleg sajnos gyakran ez az elkötelezettség hiányzik a részükről. A jelentésben azt szeretnénk elérni, hogy az Európai Unió fejlesztési politikát hozzuk jobban összhangba az AKC politikával, a demokratikus elvekkel, a párbeszédet mélyítsuk el, gazdasági együttműködési területen, a pénzügyi válság kapcsán, a klímaválság kapcsán, és az észak-afrikai helyzet és a közel-keleti helyzet kapcsán. Ezek nagyon aktuális, fontos témák, és mindkét fél számára jelentőséggel bírnak, egyformán komolyan kell vennünk őket. Kacsmarek úr már elmondta, és ezzel egyetértek, hogy a tárgyalások az ügyrend tekintetében érdekesen alakultak, ugyanis amikor elgondolkodunk ezen a kereten, akkor ö, sokan azt szeretnék, hogy valami nagy újdonság szülessen, de ez nem várható el. Inkább maradjon meg a folyamatosság, őrizzük meg a meglévő kereteket, és inkább szögezzük le pontosabban, hogy melyek az ideológiai és politikai családok, és melyik mennyire elkötelezettek, ezek mennyire elkötelezettek az ügy iránt. Az afrikai oldalon jobban működik a dolog, illetve másképp. Ott hatékonyabb a munka a szubregionális egyeztetések során és hogyha ott nem is alakultak ki még ilyen politikai családok és frakciók, mint nálunk, náluk is van egy ilyenfajta csoportosulás, és meglepő volt számomra, hogy milyen jól együtt lehet velük működni. Korábban azt láttuk, hogy az európai politikai frakciók gyakorlatilag ugye díszvacsorákat szerveztek, amire persze mindenki elment, együtt lehetett zabálni a többi frakcióval, de most már tovább kéne lépnünk, nem csak együtt kéne ennünk, hanem érdemi vitákat kéne folytatni az Ákácsi partnereinkkel, és az ő preferenciáikat is meg kéne hallgatni a szervezés során, és ö, azt is, hogy melyik ö, közülük ki melyik európai frakcióval, politikai családdal szeretne közelebbi kapcsolatot ápolni. Az Ákási közgyűlés az Ákási magát már másképp szervezi. A vegyes közgyűlés az egy másik lapra tartozik. Az Ákási önmagát már olyan alapon szervezi, mint ahogy most az európai kollégák itt egymással sokszor megvitattak. További lényeges kérdés. Kacsmerek úr jelentésében az, hogy a regionális konferenciák mennyire hatékonyak. Szerintem egyre hatékonyabbak, egyre érdekesebbek, sokkal érdekesebbek, mint a közgyűlések. A regionális közgyűléseknek csak nagyon korlátozott a kompetenciája, hiszen minden országból csak egy képviselő vesz ezeken részt, és ugyanennyi európai képviselő. 8-10 résztvevő van mindkét oldalról általában az ilyen szubregionális közgyűléseken de az európai jelenlét és a saját véleményünk megfogalmazódása most már jobb és aktívabb, mint volt. Mégis hangsúlyoznom kell, vagy pont ezért hangsúlyoznom kell, hogy az európai elkötelezettség annál fontosabb, minél Nagyon fontos, hogy a mi oldalunkon is sok női tárgyalófél legyen. Ezt külön ki szerettem volna emelni. Ebben a kis körben, ezekben a kis közgyűlésekben is rá kell irányítani erre a figyelmet. Utolsó megjegyzésem következik. Lehet, hogy nem vagyok politikailag korrekt, vagy nem politikailag korrekt ezt a dolgot beleírni a jelentésbe, de amikor a plenárison koordinátorként, a szocialisták koordinátorként megszólalok, és a parlamenti közülés tagjaként is, biztos, hogy el fogom mondani, ha más nem szóban, hogy ami jelenleg van, az tovább vihetetlen, el vagyunk telve magunktól, és ilyen uncsi módon megírjuk a jelentéseket, a közgyűléssel elfogadhatjuk ezeket. Ez nem érdemi munka, kedves kollégák. 99 százaléka 99 százalékában az ügyeknek alulinformáltak vagyunk, sőt a többséget nem is érdeklik ezek a, ezek a kérdések. A Kotumnu egyezményt ben 70 ország vesz részt, fogjuk már föl ezt a globalizálódó világ 70 országa. Ezek az országok nagyon fontos politikai, nem csak kereskedelmi, hanem politikai partnereink is. Elfogadhatatlan, hogy az Európai Parlament letudja őket azzal, hogy oda küld egy delegációt, kicsit beszélünk róluk, aztán elfelejtjük őket. Nem értem azt, hogy hogy miért nincs nagyobb érdeklődés, miért nem érdeklődik a kollégák többsége ez, ez iránt a témakör iránt. Alig van érdeklődés. Ez szomorú, sajnálatos. Egyébként ugyanez a részvétel az amerikai vagy a, a földközi tengeri együttműködési bizottságokban. 78 országgal tárgyalhatnánk érdemben ezek, ezen keretek között. Ezek a legfontosabb országok a számunkra a világon a délkeleti térség valamennyi ország ott van, és a, a kollégák többségét nem is érdekli ez a dolog. Hallani sem akar róla, nem fogja föl, hogy egyáltalán létezik ilyen. Sőt, nem szeretik, hogyha a plenárisra tűzzük a témát. Tehát jó lenne ha rájönnénk, hogy ez egy nagyon jó keret, ami érdemi munka számára kihasználható lenne. Jó, nem kell minden... Az a baj, hogy mindent egyhangulag megszavazunk, de azért van egyhangúság, mert senkit nem érdekel semmilyen téma. Nem azért, mert egységes volt a vélemény, hanem azért, mert mindenki politikai korrekt módon a szép szavak mellé oda akarja adni a nevét, a szavazatát, de egyébként fogalmas is, hogy miről van szó. Elfogadunk így aztán olyan dolgokat, olyan jelentéseket, amelyek később visszaütnek, más jelentéseben újra megfogalmazódnak, idézik őket más bizottságok, és mi, nekünk fogalmunk sincs arról, hogy mit fogadtunk el. Túl sok dolgot fogadunk el, túl sok mindent fogadunk el egyhangulag. A fejlesztési alap kibővítését például. Elfogadtuk, aztán utólag mondták a kollégát, hogy, kollégák, hogy mégsem tökéletes az így. Ezt el kéne kerülni. Köszönöm, hogy meghallgattak türelmesen, köszönöm Filipnek a munkáját, a jelentést, és ezzel végére értem mondandómnak. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen, Mártinez úr. Most pedig az Európai Bizottság kapja meg a szót, de előbb még Görensz úr kíván hozzászólni nincs hozzáfűzni való Miguel barátunk felszólalásához. A jelentéstevő felé volna egy kérdésem. A jelentésben, hát igazából én az AKC munkáját nem követtem figyelemmel nagyon rendszeresen, de a jelentésben az AKC delegáció a Költség, a Fed költségvetés ilyesítésével is foglalkoztunk-e? Hogy a kompetenciáinkat és a költségvetési prerogatíváinkat ki tudjuk terjeszteni. Az AKC szempontjából, hogyha ez a költségvetési esítés megtörténik, akkor ennek mik lesznek a következményei? hiszen az Ákácsi országok és az Európai Unió a két fél közösen rendelkezik az összegek felett. Az Európai Bizottság az előnyökhöz ragaszkodik-e az Ákácsi országokkal szemben, és a jövőben abban a, hogyha a költségvetés megszületik, akkor ez megmarad-e, vagy pedig illuzórikus azt gondolni, hogy ez be fog következni. De a jövőben egy, egy sima eljárásra fog sor kerülni, ami az LKC országok befolyásának a csökkenéséhez vezet. Ez az előny, ami az európai fejlesztési alaphoz kapcsolódik, a részvételi együttműködést kell, hogy kiterjeszte. Szerintem érdemes elgondolkozni ezen a kérdésen, mégpedig most, és nagyon világos véleményt kell kialakítanunk nekünk is, és az AKC partnereinknek is, hogy a 2013-20-as tervezési periódusra már világosan lássuk. Elnök, köszönöm szépen. Most az Európai Bizottság kap szót, amit Katrin Medde Penegen asszony képvisel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Van néhány megjegyzésünk a jelentéssel kapcsolatban. Általánosságban természetesen egyetértünk a tartalommal és a jelentés legfontosabb pontjaival úgy gondoljuk, hogy a nemzeti parlamentek eh, a, eh, a nemzeti parlamentek a, rendelkeznek a legnagyobb legitimá, legitimitással, és nekik mindenképpen bele kell folyniuk a munkába. Már munka már megkezdődött a nemzeti parlamentekkel, Számos eh, projektünk van, például a kapacitásépítéssel kapcsolatos projekt, amelyek direkt a parla- nemzeti parlamentek részvételének a növelését célozzák. Ami az információt illeti, minden információt, minden fontos információt átadunk a nemzeti parlamenteknek, főleg a titkárságon keresztül, ami a gazdasági együttműködést, az epákat illeti, egy közös felülvizsgálati, felügyeleti bizottságot hoztunk létre, például a Karib-tengeri térséggel kapcsolatban, amelynek a feladata e, ezeknek az egyezményeknek a régióra gyakorolt hatását megvizsgálni. Tehát már így létezik az együttműködés a, nemzet, a nemzeti parlamentekkel, ami problémát jelent inkább az, amikor az Európai Bizottságtól azt kérik, hogy garantálja eh, jogi értelemben a nemzeti parlamentek részvételét. A kotonúi egyezmény, amely az AKC e és az EU közötti kapcsolatokat eh, eh, szabályozza. Ebben az szerepel, hogy a tagállamokat, az egymással kapcsolatban lépő államokat a kormányok képviseljék, nem pedig a parlamentek. Tehát ez van a szerződésben, az egyezményben. Úgyhogy ez az országok közötti intézményes kapcsolatokat érinti ez a kérdés. Végül pedig azt kérték az Európai Bizottságtól, hogy tartsa tiszteletben a katonai egyezmény végrehajtásával kapcsolatos kompetenciákat. Nos, hát ezen dolgozunk, itt nincsenek nagy problémák általában, de ami a katonai egyezményt illeti, vannak itt bizonyos, hát nehezen e, lehatárolható dolgok, de minden esetre a kotonói egyezmény Lisszabonizációjával kapcsolatos munkák hamarosan véget érnek. Köszönöm szépen, Kacsmarek úr, tessék, kérem ön zárja le a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, és egyetértek Mártinez úrral abban, hogy az egyik problémánk az, főleg a partnerországokkal való ülések során, hogy az európai képviselők nagyon gyéren vesznek részt, e, egy érzámban vesznek részt ezeken az üléseken. Legyen szó mind az akácsi, mind az akácsi országokban megrendezett ülésekről, legyen szó a brüsszeli ülésekről. E, természetesen a távoli országokban nem lehet garantálni a részvételt, még akkor sem, hogyha bevezettük a büró tagjainak állandó helyettesi pozícióját. Talán ezzel egy kicsit javul majd a részvétel. Hiszen valóban azt szeretnénk, hogyha ez a partnerség komoly partnerség lenne, ezt komolynak tekintjük, és szeretnénk tanúbizonságot tenni arról, hogy kifejezetten érdekünkben áll ezt a partnerséget fenntartani. Ez a téma a vitáink során nagyobb szerepet kell, hogy játszon. A kotonói egyezményről beszélek, a katonai egyezménynek a módosítása minden tagállam e, egyetértését feltételezi, tehát mindenkinek részt kell vennie a e, vitában, és minden képviselőnek ismernie kell e, azt, hogy legalább lényegében azt, hogy miről szólnak a tárgyalások az akácső országokkal kapcsolatban. Ami az Európai Fejlesztési Alap költségvetés, költségvetésbevételét illeti, erről beszéltünk, az AKC országok úgy gondolják, hogy a mi munkánk szervezése nem megfelelő az ő számukra, és fontos, hogy a kiadások nagyobb mértékben vegyék figyelembe a partnereink által javasoltakat. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy az akácsi országok előnyére váló programokkal kell ezt megtölteni. hogyha a parlamentek szerepének a csökkenésével járna ez, akkor a partnereink és mi is kételkednénk ennek a megoldásnak a helyességében. 2010-ben nem voltak nagy problémák, és nem voltak nagy viták ezzel a témával kapcsolatban. Teljesen világos tendencia alakult ki, erősíteni kell a parlamentek szerepét, és természetesen a kotonui egyezményt természetesen a tagállamok írják alá, és, és ratifikálják, ez világos de nagyon elégedettek vagyunk, és örülünk annak, hogy egyre több parlament vesz részt a munkánkban. Mindemellett elfogadjuk természetesen a kö, ö, nagyköveteknek a szereplését, részvételét, hiszen ők is hatékony módon helyettesíthetik a, a képviselőket. Én tudom, hogy az Európai Bizottság nem tudja kényszeríteni az AKC országokat eh, arra, hogy bármit is csináljanak, de mind az Európai Parlamentnek, mind a tanácsnak, mind a bizottságnak eh, hangsúlyoznia kell, hogy rendkívül fontos a parlamentek szerepének a javítása. És ez közös kihívás előttünk. Realisták vagyunk, úgyhogy egyetértünk abban azzal, hogy eh, a nagykövetek is vegyenek részt a paritásos parlamenti közgyűlés munkájában, de minden alkalommal szavazunk minden közgyűlés elején, örülünk annak, hogy egyre kevesebb a nagykövet, és egyre több a képviselő. De természetesen teljesen világos, hogy hogy a, javítani kell a parlamentek részvételét. Elnök, akkor szeretném hangsúlyozni még egyszer, hogy szeptember 5-én délben jár le módosítások benyújtásának határideje, a szavazás pedig szeptember 22-én lesz. A burundi kollégáink delegációját üdvözöljük itt, a szenátus és a parlament tagjait. Ők a parlamenti demokráciák támogatásával foglalkozó tanulmány keretében érkeztek hozzánk. Sok szeretettel köszöntjük Önöket! Danne Severeve, no Kusa Kuba Mututsa. Bon, nous avons encore 5 minutes. 5 percünk van a szavazás előtt, úgyhogy Gyorsan megkezdjük a 12A pontot. Eh, csere az Európai Bizottsággal a generikus gyógyszerek eh, jövőjét, illetően az Európai Unió és India közötti eh, kereskedelmi megállapodás keretében. Egy brazil egyezmény, illetve egy, egy brazil szervezettől ről van itt szó, a petíciós bizottságtól eh, kaptunk eh, egy petíciót, itt eh, az étszel kapcsolatos kezelés és kutatásról van szó, és a szellemi tulajdonjogokról, van szó, az Európai Unió és India közötti eh, eh, kereskedelmi megállapodás eh, káros hatása lehet Brazília és más fejlődő vagy feltörekvő országok gyógyszerekhez való hozzáférésére. Úgy döntöttünk, hogy az Európai Bizottságot meghívjuk, és felvilágosítást kérünk a témában. Az Indiával kötendő jövőbeni egyezmény nem szabad, hogy a fejlődő országoknak a generikus gyógyszerekhez való hozzáférését hátrányosan érintse. Megadom a szót Anders Jensen képvisel, úrnak, aki az Európai Bizottságtól érkezett, és a DigiTrade de képviseli. Öné a szó, 8 percre tessék. Thank you, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek. A témával kapcsolatban a bizottság részéről meg szeretném erősíteni, hogy ambiciózus, de kiegyensúlyozott egyezményt szeretnénk Indiával a, a szellemi tulajdonjogok tekintetében. Ugyanakkor tudatában vagyunk pontosan annak, hogy India nagyon fontos forrása a generikus gyógyszereknek a fejlődő országokban, és ezt a tényt figyelembe vettük, vesszük a tárgyalások során. A bizottság a tárgyalások során a szükséges rugalmasságot fogja mutatni, és figyelembe veszi ezt az indiai jogi sajátosságot, illetve India szerepét a világban a generikus gyógyszerek terjesztése területén. Éppen ezért eh, ezeknek a tudatában konkrét javaslatokkal éltünk, és explicit módon hivatkozunk a Dohai nyilatkozatra, a TRIPS egyezményre a közegészségügyről. Ezzel reméljük eh, a rugalmasságot megvalósítani a TRIPS kapcsán, különösen a gyógyszer eh, bejegyzések területén, hogy a, az FTA egyezmény ne korlátozhassa a gyógyszerek forgalmát. Azt javasoljuk továbbá az indiai félnek, hogy legyen hogy az egyezményben szereplő egyik kitétel se lehessen úgy értelmezni, hogy ez a generikus gyógyszerek terjedésének útjába álljon. Három dolgot kell hangsúlyoznunk. Először is a tárgyalások még zajlanak ami az adatvédelmet és az adatkizárólagosságot illeti, az indiai jogalkotásban nincsen ilyen fogalom, az adatkizárólagosság fogalma nem létezik. Most arról vitázunk, hogy ez bevezessék-e az indiai jogba, és nem valószínű, hogy India a, kerekedő megalapodás előtt ezt bevezetni a jogába, de van egy olyan websájtunk, ahol az Európai Parlamenthez is lehet kérdéseket ezzel kapcsolatban benyújtani. Mi nem várjuk el Indiától a kereskedelmi egyezmény kapcsán, hogy bevezesse az adatkizárólagosság fogalmát jogrendjébe a P0032224 per 2011-es kérdés vonatkozik ide. A bizottság megírta a parlamenti képviselőknek és a külső kérdezőknek is a weboldalán keresztül a válaszokat ezekre a kérdésekre, tehát erről nincsen szó. Azért van itt egy kis sötétség, zavar a téma kapcsán, mert valóban továbbra is kérdéses, hogyha az adatkizárólagosságot nem is, de az adatvédelmet India úgy alkalmazza, ahogy az a 39 per 3-as pontjában a TRIPS egyezménynek megfogalmazódik. Erről még vitázunk Indiával. Szeretnénk megegyezni Indiával erről úgy, hogy India vállalja a TRIPS ide vonatkozó pontjának az alkalmazását. Tehát ez még valóban lezáratlan, ami a gyógyszer patentek, a gyógyszer szabadalmakat illeti. 12 hónapig szünet volt a tárgyalásokban, a bizottság többször elmondta itt önöknél a parlamentben is, az írásos kérdésekre adott válaszában is, hogy nem fogunk ilyesmit kérni, tehát nem kívánjuk Indiától a szabadalmak határidejének kiterjesztését, ami pedig a többi intézkedést, határintézkedéseket illeti, az EU nem változtatott tárgyalási álláspontján. Először azt várjuk az indiai államtól, hogy hozza összhangban a határvédelmét a vám szabályokkal. A bizottság ennek érdekében egyébként az EU vám szabályainak megváltoztatását is kezdeményezi, hogy Indiával, Brazíliával kapcsolatban ne legyen félreérthető, másképp magyarázható a meglévő szabály, mint ahogy azt kell értelmezni, pontosan a generikus gyógyszerek érdekében. Tehát mit várunk? Azt reméljük, hogy tudatában annak, hogy a generikus gyógyszerek áramlását nem szabad korlátozni, tárgyalunk, és garantálni kívánjuk, hogy a megfogalmazandó új szabályok ezt a jövőben sem korlátozzák, illetve hogy nehezebbé tegyék, tehát el akarjuk kívánni azt, kérni azt, hogy a generikus gyógyszerek kereskedelme bármilyen módon, módon megnehezüljön. Köszönöm szépen, elnök asszony. Keller. Köszönöm szépen, most pedig Keller asszony kap Thanks a lot. Köszönöm. Én is, elnök asszony, köszönöm a beszámolót is. A bizottság eredetileg tudtommal az adatkizárólagosság és a szabadalom kiterjesztés témáját is felvetette, csak a, a ránehezedő nyomás hatására ejtette ezeket a témákat, tehát jó, ha ezt tudjuk. Ami a generikus gyógyszereket illeti, a jelenlegi szabályok nem jók, nem elég jók, nagyon is vannak korlátozó intézkedések a generikus gyógyszerekre vonatkozóan, sajnos, és az egyezményben az fogalmazódik meg, hogy ha India bevezetné az adatkizárólagosság fogalmát, akkor ez az EU-ra is hatással lenne. Ön újra elmondta, hogy semmi nem korlátozhatja a generikus gyógyszerek gyártását, kereskedelmét, a fő gyógyszerek kereskedelmét, de mit ért ön az essential, a fő, a kiemelkedő gyógyszerek kategóriáján? Ezek az életmentő gyógyszereket jelenti csupán ez a kifejezés, vagy a generikus gyógyszerek teljes körét lefedi. Sok plegyka terjed, éppen ezért nem világos, hogy pontosan miről is tárgyalnak önök. Jó lenne, hogyha a DigiTrade bemutatná bizottságunknak azokat az anyagokat, dokumentumokat, amelyek alapján tárgyal, hogy tényleg láthassuk, hogy miről van szó, mert mi sajnos csak nagyon ködös információval rendelkezünk, még most is miután megtartott a beszámolóját arról, hogy mi zajlik. A bizalom nőhetne, hogyha tudnánk, hogy a másik érintett főigazgatóság mit csinál, a DEFCO főigazgatóság, a fejlesztési főigazgatósággal önök hogyan működnek együtt, és mennyiben veszik figyelembe a kereskedelmi megállapodások megfogalmazása során a fejlesztési célokat. Ugye ne felejtsük el, hogy India a világ második legnépesebb országa. És szeretnénk tudni, hogy emberi jogi ö, elemzéseket végeztettek-e, és az emberi jogi kérdéseket mennyire veszik be a tárgyalásokba. A bizottság megígérte, hogy lesznek ilyenek a generikus gyógyszerek mellett ezt a kérdést is megvizsgálják majd, mert tudjuk, hogy a generikus gyógyszerek bonyolult témája mellett a szabadkereskedelmi egyezmények más típusú veszélyeket is mm, rejtegetnek, tehát például közegőségügyi vagy emberi jogi kérdések nem kellő vétele súlyos veszélyeket jelenthet. Köszönöm szépen! Jessen úr kap nagyon röviden, maximum két percben szót. Thank you, Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok nagyon rövid lenni. Az emberi jogi kérdéssel kapcsolatban ez nem az én felelősségem, úgyhogy azt javaslom, hogy a kollégákat, az illetékes kollégákat megkérem, hogy tájékoztassák önöket erre a kérdésről. Ennek a szakbizottságnak a bevonásával kapcsolatban csak azt mondhatom el, hogy a kereskedelmi főigazgatóság teljes mértékben tiszteletben tartja az intézményközi megállapodást, és az érveket, illetve azokat a pontokat, amelyekről tárgyalunk, megosztjuk önökkel. Az a kapcsolatban, hogy homályosak vagyunk, kétértelműek, már 6-7 levél áll a rendelkezésükre ezzel az ügyel kapcsolatban, az európai, vagy illetve biztos is nyilvánosság előtt kifejtette többször, az, hogy mely pontokat próbálja e, elérni. Úgyhogy szerintem semmilyen kétértelműség nem maradt, és az indiaiak is talán még hatékonyabban, mint mi, tájékoztatnak erről. Nincs véleménykülönbség az a kapcsolatban, hogy mit kérünk, mit szeretnénk elérni. Tehát nem tudom, hogy hogy tudnánk pontosítani továbbra ezt az ügyet. Az adat kizárólagossággal kapcsolatban nem tudom, hogy ez most az eszenciális a legfontosabb, vagy az összes gyógyszerre vonatkozik. Nem ez a téma a tárgyalások, áll a tárgyalások fókuszában. A jelenlegi jogszabályokat kell, hogy tükrözze a megállapodás, úgy, hogy az adatvédelem vagy az adat kizárólagosság nincs napirenden ezzel azt hiszem, hogy a két percet is tiszteletben tartottam, és hát két oldalúan nagyon szívesen reagálok a további kérdéseikre, amennyiben nem tudtam mindenre válaszolni. Elnök, köszönöm szépen, akkor most a szavazás következik. 11. napi rendi pont, tehát először is megkérdezem, hogy mindenkinek itt van-e az elektronikus szavazókártyája. Vegyük elő. Nous allons faire un essai. Próbáljuk ki. Számláljuk meg, hogy hányunknak van itt az elektronikus szavazókártyája. Il Donc le vote est ouvert. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Még egy fő hiányzik. Jó, akkor mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Tökéletes. Donc, Nos tehát, következik Görenc úr véleménye, halászat a Zöldfoki Köztársaság területén. Elektronikus szavazás 74 hajóról van szó, akik 5000 tonnányi halat fognak ki, erről szavazunk tehát. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Egyhangulag elfogadtuk a véleményt. Következik a 12-es napi rendi pont, Körenszúr véleménye a költségvetési tervezetről. A módosításról 50 439-es módosításról megnyitom a szavazást. Megnyitom, tehát még mindig két szavazat hiányzik. Lezárom a szavazást. 22 igen szavazattal elfogadtuk. 54-38-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22 igen szavazat érkezett. 54 21-esről megnyitom a szavazást. Mégsem. Az 54.01-es módosító indítványra lépünk tovább, megnyitom a szavazást. 22 igen szavazat érkezett. Nem, nem. Há, 12 igen, 7 nem, és 3 ö, tartózkodás mellett elfogadtuk. 54-30-as. Megnyitom a szavazást. 54-30. Mindenki szavazott, akkor lezárom. 21 igen szavazat és egy tartózkodás mellett elfogadtuk. 54-31-es módosító. Nem. 54-32-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Görenc úr, kért szót? Igen. A feladatunkat megkönnyítendő e blokkokban is szavazhatnánk. Hiszen azt látom, hogy a frakciók legtöbbje egyetért a módosító indítványokkal, tehát megkérdezhetjük a frakcióktól, hogy megkeretjük őket, hogy akik nem értenek egyet azzal a módosítóintványjal, azok azt jelezzék, és akkor így sokkal hamarabb és egyszerűbben kiderülne, hogy mindannyian egyetértünk és el tudjuk fogadni. Az elnök asszony mikrofon nélkül beszélt, de most bár bekapcsolta a mikrofonját. 54.00 módosítóval kapcsolatban megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, ha mindenki szavazott. Elfogadtuk. Következik az 5404-es módosítóindítvány. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 5411-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. 54-12-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Amendment 54-13-as módosító indítvány következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Azt javaslom, hogy 54-14-től az 54-36-ig együtt szavazzunk. Egyetértenek a blogban szavazással? Rendben, akkor megnyitom a szavazást. 54-14 az 54-36-ig. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk egy hangulag, akkor most szavazunk az 54-40-ről, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 54-41. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 54-42 től 43-ig, tehát a kettőről együtt szavazunk. Megnyitom a szavazást. Leszárom a szavazást. Elfogadtuk. 54-35. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Azt javaslom, hogy az 54-23-tól az 54-15-ig szavazzunk együtt. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most szavazunk. A záró szavazás következik, az így módosított szövegről megnyitom a szavazást. Egy szavazat hiányzik még.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 Ça, c'est fini. Bon. Ouais. Il y a un point l'ordre du Van egy napi rendi pontunk, az egyéb kérdések. Nincsen egyéb kérdés. Úgyhogy szeretném elmondani, hogy holnap 9 órakor koordinátorok ülése lesz Krisztof Stanovski úrral, államtitkár helyettes úrral, aki a lengyel államtitkár helyettes a fejlesztési politika terén. Emellett pedig lesz egy meghallgatás a fejlesztés és oktatás témájában, holnap 10-től 12.30-ig. Úgyhogy kérem mindenki aktívan vegyen ezen részt. A következő ülés itt Brüsszelben lesz, szeptember 22-én, 9-től 12.30-ig. Most pedig következik a zártülés, koordinátorok ülése, úgyhogy kérek mindenkit, hogy akiknek nincs joguk itt maradni, tehát a képviselők, az asszisztensek, a frakciók személyzete, maradhat, a többieknek el kell hagyniuk a termet. Kérem, hogy kint folytassák a megbeszéléseiket.